Jó reggelt kívánok, kérem, hogy helyezzék be a szavazókártyájukat a nyílásba. Ez legyen az első dolog, amit ma tesznek. És ezt kövesse a teszt szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben, többé-kevésbé rendben van, akkor belevághatunk, kedves barátaim. A szavazólistán a villamosenergia belső piacának átdolgozása szerepel. Krisztiánis Karins az előadó. Ez egy ideiglenes megállapodás, informális trilóguson jött létre. Népszerinti szavazás megnyitom. És le is zárom a szavazást. Nagy támogatást élvez a kezdeményezés. Gratulálunk az előadónak, aki nincs most velünk. A második téma is a villamosenergia belső piacával kapcsolatos, de ezúttal az irányelvről van szó. Krisztiánis Karinsz, és ugyanúgy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy támogatást élvez ez a szöveg is. A kemény és hosszú tárgyalások meghozták gyümölcsüket. Következő fontos téma a kockázatokra való felkészülés, felkészültség a villamos energia ágazatban. Flávio Cánon NATO az előadó, ideiglenes megállapodás Név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak, megint csak elsőprő többség támogatta, az utolsó mai szavazás pedig az energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési ügynökségével kapcsolatos Morten Helvék Petersen az előadó. Idéglenes megállapodásról van szó, név szerinti szavazás megnyitom. Köszönöm szépen, lezárom. Megint csak nagy támogatást élvez ez a szöveg is. Gratulálok Petersen kollégának. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárult a mai szavazás. Janusz, Janusz, how? Mr. Lewandowski.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 pontja tehát. Megkérhetem, hogy fejezzék most már be ezt az élénk beszélgetést, ami zajlik a teremben mindenfelé. Köszönöm szépen. Tehát a következő napi rendi pont az évszakokhoz kapcsolódó óráltállítás megszüntetése. Sven Schulze a véleményünk előadója. Egy véleménytervezetet fogunk most megvitatni. Az Európai Bizottság eh, tehát eh, irányelv tervezettel állt elő, amit, hogyha elfogadunk, akkor eh, az évi kétszeri óra átállításnak véget vetne az Európai Unió a tagállamokban. Március végén és október végén szoktuk átállítani az órát a sajtó és a közvélemény is nagyon érdeklődik e kérdés iránt, mint tudjuk. Szeretnénk most megkezdeni erről a vitát itt a szakbizottságban. Hadd kérjem fel az előadót, Sulce urat, hogy kezdje meg a vitánkat. Kedves kollega, öné a szó. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok fontos téma van az Európai Parlamentben, viszont ha azt nézzük, hogy hogyan reagálnak az európai állampolgárok erre a témára, akkor elmondható, hogy más témák mellett ez az egyik legfontosabb téma, és megoldást kell találnunk. Én személy szerint támogatom, hogy megszüntessük az óraátállítást, és jónak tartom, hogy a bizottság is javaslatot terjesztett elő ennek a beszüntetésére, hogy reagált az online kezdeményezésre ez mutatja, hogy Európa gyorsan tud reagálni. Természetesen nem tudunk annyira gyorsan lépni, mint ahogy elvárták tőlünk az állampolgárok és a bizottság is, de mindenképpen még az európai választások előtt véleményt kellene kialakítanunk ebben az ügyben, problémákat, megoldásokat kellene megvitatnunk. Az online megkérdezésben résztvevők 80%-a támogatta az óraátállítás megszüntetését. Gazdasági szempontból, például az energia megtakarítás szempontjából az óraátállítás már nem annyira hatékony, ugye eredetileg azért vezetik be az óraátállítást. Az ipar szempontjából az ipar politikai témákat szerettem volna közelebbről megvizsgálni, például a légi közlekedést. Ott van néhány téma, amit figyelembe kell vennünk. Ott vannak a szlottok, amelyeket hosszabb időre alokálnak, főleg a harmadik országokba irányuló járatok esetében problémát jelenthet, ha rövid időn belül állnánk át erre a beszüntetésre. És vannak olyan országok is, ahol nincs óraátállítás, és előfordulhat, hogy az az ország kétszer kap szlotot. 2016-ban Törökországban nem volt óraátállítás, és akkoriban nem jelentett gondot az oda irányuló repülőjáratok száma. Van emellett más téma is, amit véleményem szerint meg kell vitatnunk, ezek a fő problémák, ezek még fontosabbak. Egyrészt a kérdés az, hogy hogyan tegyük mindezt. Az Európai Unió az óraátállítást beszüntetéséről ugyan dönthet, viszont a tagállamok hatáskörébe tartozik az, hogy ez hogyan történjen meg. Hiszen itt van a nyári és a téli idő számítás, és meg kellene tudnunk egyezni, hogy melyiket választjuk a kettő közül. Így megfelelő szabályokra lesz szükség, hiszen a, sem az állampolgároktól, sem a gazdaságtól nem várható el az, hogy például ha valaki Amsterdamba, Strasbourgba utazik, ugye Belgiumon keresztül, Luxemburgon keresztül érje el Franciaországot, és rossz esetben négy időzónán kellene átutazni, mert lehet, hogy a belgák téli időszámítást választanak, a luxemburgóiak a nyárit, aztán Franciaországban megint a téli lenne. Ez így nem, menne, nem működne. Ezért van szükség a tagállamok szabályozására. Ez a legnagyobb akadály. Tagállamok nem hajlandóak rövid időn belül megegyezni erről. És éppen ezért nem fogjuk tudni idén, áprilisban végrehajtani ezt a beszüntetést, amit pedig Juncker bizottsági elnök szeretett volna. Én javasolnám a beszüntetést, igen, de ennek az az előfeltétele, hogy a tagállamok előtte megegyezzenek abban a mechanizmusban, amely biztosítaná ezt a beszüntetést. Emellett pedig a jelenlegi három időzóna maradjon Európában, ami most is létezik. Egy koordinációs mechanizmusra lesz szükségünk, elengedhetetlen ez, és a, már az előbb is kitértem erre. Egyébként Erről többet igazán nem tudok mondani. A jelentésemben az összes az ITRE szemszögéből fontos kérdésre kitértem, ezeket a kérdéseket megfogalmaztam, de még arról, hogy mikor, azt már mondtam, hogy rövid távon ez nem megy, rövid időn belül nem tudjuk megvalósítani, de az iparral, ágazattal mindenképpen beszélnünk kell, a bizottsággal is. Talán 2020 áprilisában tudnánk ezt megvalósítani. Néhány azt mondják, hogy ez ambiciózus, néhány azt mondják, hogy ez túl hosszú. Az elkövetkező napokat arra fogom kihasználni, hogy a többi árnyék előadóval dolgozzak a témán. Nem hiszem, hogy túl sok vitánk lesz majd ebben a témában. Szeretném itt az ITRE-ben ezt a kérdést letudni. tudni szeretném a kérdéseinket megfogalmazni ennyit a részünkről ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az eszenti nevében Kopola asszony. Ja kiitoksia raportőrille hyvästä valmistelusta. Näemme tästä luonnoksesta. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a jelentés elkészítését. Az előadó foglalkozott ezzel a témával, és az anyag jó alap a beszélgetésekhez. Én már régóta követem ezt a témát, dolgoztam ezen a témán, ami pedig az ipart illeti, kutatás, digitális területet, világűrt, stb. Ezen ágazatok szempontjából nem látom okát annak, hogy miért ne lehetne az óraátállítást beszüntetni. Az energiaágazatban vannak mérések, és ennek alapján azt látjuk, hogy kicsi az az energiamennyiség, amely az óraátállítás, óraátállítással e, megvalósítható. A bizottságot kértük arra, hogy terjesszen elő egy javaslatot, a bizottság megpróbálta ezt a javaslatot gyorsan előterjeszteni, de úgy tűnik, hogy idén márciusban mindenképpen át kell még állítanunk az óráinkat. A bizottság elvégezte a munkáját, nekünk pedig el kell végeznünk a magunk munkáját. Én nem gondolom azt, hogy az állampolgárokat sokkolni fogja az, ha megszüntetjük a nyári időszámítást. Ami a légi közlekedést illeti, azért ezen a területen egy kicsit nehezebb a helyzet, és lehet, hogy az ő szempontjukból jobb, ha egy kicsit halasztjuk a beszüntetést. A tagállamok közötti koordináció fontos, hiszen a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy mely mostanáig milyen időszámításhoz tartoztak, Spanyolország más időszámításhoz tartozott eddig, mint Portugália. A lényeg az, hogy a, hogy a belső piacon két ország között ne legyen több a különbség két óra, az eltérés két óránál. A lényeg, hogy a belső piacon együtt legyünk, együtt maradjunk. Nyilván vannak földrajzi aspektusok is, Finországban például nem ugyanaz az idő, van eltérés Svédországhoz és Németországhoz képest, de a lényeg az, hogy két óránál több eltérés ne legyen, az nem működik. Erre kell figyelnünk. Köszönöm szépen. E Köszönöm a Köszönöm szépen, és most pedig az ECR részéről Kadeleszki úr. Köszönöm szépen. az idővel filozófiai szempontból eh, Hézel eh, a Szent eh, August szempontjából foglalkoztam. Szent Ágoston. Úgy gondolom, hogy az időátállítás administratív intézkedés is elég brutális. Úgy gondolom, hogy a legtöbb állampolgár egyetért azzal, hogy a az óra átállításnak véget kell vetni, évente kétszer órát átállítani. Nos, úgy gondolom, hogy nem szól emellett meggyőző érv tanulmányok rámutatnak, hogy az emberi egészségre káros hatása van az oráltállításnak. Azt is elmondhatom, hogy nem értek teljesen egyet az előttem szólóval, mert van itt egy paradoxon. Az a paradoxon, hogy Madridban és Közép-Európában ugyanazt a ugyanabban az idősávban vannak az országok. Ez nem tartsa tiszteletben a biológiai időt. Brüsszel és Varsó között is van körülbelül egy óra különbség abból a szempontból, hogy mikor kell fel a nap. Én inkább a tagállamokra bíznám azt, hogy milyen idősávba akarnak tartozni. Vagyis, hogy a nyári vagy a téli időt akarják megtartani. Nyilván a tagállamok egymással is egyeztethetnek. Az azzal egyetértek, hogy hosszabbítsuk meg a vitát, hogy az emberek vélemény nyilváníthassanak, például Lengyelországban arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kívánják-e megtartani. Ez nem vet fel problémát, úgy gondolom, hogy a szuverén szándékát a tagállamoknak figyelembe kell venni. Nyilván a szomszédos régiók, országok egyeztethetnek egymással, ahogy erről már szó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Frederik Fedoli következik az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök úr. Én biztos vagyok benne, hogy sokan gondolják azok közül, akik 2014-ben megválasztásra kerültek, hogy az óra átállítás kérdése fontos kérdés lesz. Nem is gondolhattuk volna viszont, hogy a, ilyen gyorsan felvállalja a bizottság ezt a e, kezdeményezést. A különböző pártokon belül azonban gyorsan e, haladt e, az ügy, és az évi kétszeri óra átállítás most véget lehet vetni. A bizottság jó munkát végzett, és azt tapasztaljuk, hogy nyomást gyakorol a közvélemény ránk. Jó az, hogyha erre reagálunk, és meg tudjuk oldani, méghozzá konszenzusos módon az ilyen felmerülő problémákat. Az jó elképzelés, hogy egy évvel toljuk ki a határidőt, és hogyha a bizottság elkezd dolgozni az előkészítésen, Ah, akkor ember rögtön bele is kell, hogy vágjon. Eh, jó, hogyha megfelelő koordináció előzi meg eh, a eh, bevezetését ennek a változásnak, úgy gondolom, hogy nagy többség támogatja majd ezt a kezdeményezést a szakbizottságban és a plenárison is, hiszen itt nincs ideológia, nincsenek lobby érdekek, egyszerűen az állampolgárok felvetéséről van szó, amit meghallgattak az európai intézmények. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló a zöldek részéről. Sklec kollega. Tisztelt eh, Buzek úr, mielőtt eh, parlamenti képviselővé választottak, eh, hosszú ideig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, meghallgattam az állampolgárok véleményét, és tudom, hogy a bizottság által végzett közvéleménykutatás, illetve a nyilvános konzultáció azzal az eredménnyel járt, hogy a legtöbb állampolgár a nyári időszámítást akarja megtartani, mert ez felel meg leginkább a tevékenységeiknek. Így mm, több időt tölthetnek természetes fényben, hiszen nem egészséges a mesterséges fény, mint amiben itt is dolgozunk. Azt látjuk, hogy a nyári és a téli időszámítás közötti átállás egy csomó egészségügyi problémát vet fel. Olvastam a jelentést, és úgy gondolom, hogy el kellene törölni az óraátállítást. Persze erre nem kerülhet sor már az idén, a 2020 észszerű javaslat, Minket az állampolgárok választottak, meg kell hallgatnunk a véleményüket. Az Európai Bizottság is erre törekszik. Nekünk a lehető legközelebb kell állnunk az állampolgárokhoz. Ez egy egyszerű, példa lenne annak illusztrálására, hogy meghallgatjuk az állampolgárok véleményét. Az évezred forduló idején voltak olyanok, akik azt mondták, hogy minden le fog állni a dátumváltás miatt. a légi közlekedést is veszélybe sodorhatja az óraeltállítás, mondták sokan. A nyilvános konzultáció alapján nem szabad megfeledkezni arról, hogy az érintettek az iparág is részt vettek a konzultációban, és 90% a rendszer megváltoztatása mellett foglalt állást. Köszönöm szépen, kedves kollega. A GUE részéről Szakora Fasszony következik. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Önök is tudják, hogy ezen Európai Uniós szintű jogalkotást először 1980-ban vezették be, a célja a gyakorlatok harmonizálása volt. 2018. szeptemberében a bizottság egy irányelvet javasolt, azzal a céllal, hogy az óra átállítást szüntessék meg, mint érvelnek, megkérdőjelezték az EU-s polgárok, az Európai Parlament és a tagállamok is ennek a jogosságát. És úgy gondolják, hogy a belső piac szempontjából is ez kedvező lenne. De nem beszélt olyan problémákról, amelyek a, amelyekkel a, amelyeket a jogalkotás megoldana. Én úgy gondolom, hogy a bizottság annak ellenére, hogy azt állítja, hogy ezzel segítene a közút biztonságán, egészségi kérdésekben és a belső piac szempontjából, úgy gondolom, hogy nem eléggé megalapozott arra, hogy beszüntessük az óraátállítást. Különösen ami azt illeti, hogy a polgárok mennyire kérdőjelezik meg a jelenlegi helyzetet, úgy gondolom, hogy a nyilvánossággal a vita nem volt reprezentatív ami a parlament állásfoglalását illeti 2018 év végéről, nincsen bizottsági értékelés ezen javaslattal kapcsolatban. Ami a tagállamok álláspontját illeti, én nem látok egységes álláspontot közöttük. A tagállamok szinte teljes mértékben elutasították az osztrák javaslatot a közlekedési tanácson decemberben és természetesen a bizottság azt mondta, hogy figyelembe kell venni a polgárok véleményét, és nem hiszem, hogy felmérték volna annak a költségét, hogy ezt bevezessük, vagy azt, hogy mennyire van szükség arra, hogy a szomszédos tagállamok között koordinálni kellene, és így állapodjanak meg a megfelelő időzónában. Ezen túlmenően azt sem bizonyították, hogy a tagállamoknak szükségük van arra, hogy a harmonizált rendszerből, amely jelenleg jól működik már régóta, átálljanak egy olyan helyzetbe, amely nem lenne szabályozott, és amely a belső piac szempontjából problémákat okozna. Ami a javaslat célját és tartalmát illeti, nem javasolnak harmonizált rendszert a belső piac jó működésének céljából, éppen ellenkezőleg az óraátállítást meg akarják szüntetni, és a tagállamokra akarják bízni, hogy ők állapodjanak meg, ö, döntsék el maguk, hogy milyen időzónához akarnak tartozni. Tehát ezáltal éppen, hogy csökken a harmonizáció, és különböző helyzetek alakulnának ki a tagállamokban, ez negatív hatással lenne a belső piacra. Zárásként elmondanám, hogyha egy olyan joganyagot szeretnénk megszüntetni, amely valóban káros a közúti közlekedés és az egészség szempontjából, akkor abban minnyáján megállapodnánk. Nem lenne erről vita. De ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az irányelv fő célja a belső piac jó működése, különösen a közlekedési ágazat jó működése, akkor mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy ezzel a deregulációval mit érünk el, és milyen költségei lennének ennek a tagállamok szintjén. Az eddigiek fényében úgy gondolom, hogy a bizottságnak hatástanományt kell végeznie. És megalapozott javaslatot kell ezen változásra benyújtania. Hogyha az irányelv javaslatot a mostani formájában elfogadják, egészen biztos az, hogy több problémát fog felvetni, mint amennyit megold. Köszönöm. Thank you very much, madam. Elnök, köszönöm szépen. Most a további hozzászólásokat hallgatjuk meg. Elsőként Werner Langen az első a listámon. Elnézést, elnézést, éppen beszélgettem az előadóval. Nos, én is más véleménnyel vagyok, és az előttem szólóval értek egyet. A bizottság javaslata nem kiforrott, zavarja a belső piacot, a tagállamokat terheli, és közben nem teszi fel az időzónák és az óraátállítás közötti kérdést. Ma minden tagállamnak lehetősége van az, hogy saját maga válassza ki az időzónát, ez nemzeti hatáskör, de itt a belső piac fenntartása a cél. És erről csak annyit tudok elmondani, hogyha ezt a javaslatot mi itt a parlamentben követjük, nem tudom, hogy lesz-e többség, én biztos, hogy ellene szavazok, akkor az az érvelés, ami az elmúlt évszázadban elhangzott, az energia megtakarítás volt az első oka ennek a bevezetésének. Valójában most már nem erről van itt szó, hanem az emberi egészség itt a fő téma. És ezért ezt a 4,2 milliós felmérést sem tudjuk igazán elfogadni, hiszen ebből 3 millió Németországból származott. És akik támogatják, azok nyári időszámítást szeretnének, ezzel az időzónát változtatnák meg, ennek nincsen értelme. A bizottság prioritásként beszél erről, és utána az egész projekt kudarcba fog fulladni. Én csak annyit tudok mondani, hogy mindenféle módosításnak mindig ö, kiegyensúlyozottnak kell lennie, ennek nagyon sok különböző tényező áll mögötte, és mindenképpen fel kell mérni a hatásokat. Én annak örülök, hogy még van 62 napunk a következő nyári időszámításig. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, elnök, köszönöm. Kelle, képviselő. Köszönöm szépen. Én mindig is elleneztem az óraátállítást. Amikor tíz éve európai parlamenti képviselő lettem, az akkori her- elnök Herbert Weil beszélt erről, most Svoboda kolléga beszélt erről, és összesen 7 évbe telt, hogy a bizottság lépjen ebben a kérdésben. És a nyilvános konzultációra adott válaszként javasolta ezt a bizottság. Tehát, hogyha ezzel az időállítást megszüntetjük, az mindenképpen nagy győzelme lenne a parlament számára. Ez azt mutatja, hogy a parlament jól működik, és azt mutatja, hogy a polgárok nyomására a bizottság lép. Ami a nyilvános reakciót illeti, több mint 80%-a megkérdezetteknek meg akarja szüntetni az óráltállítást. És ezeken belül 80%-uk pedig azt javasolta, hogy a nyári időszámítást tartsuk meg. Meglepett és pozitívan lepett meg az, hogy Juncker elnök úr a State of the Union beszédében megemlítette, hogy a megkérdezettek azt javasolták, hogy 2019-ben ezt vezessük be. Valószínű, hogy ez túl korai, 2020 észszerűbbnek tűnik számomra, és most az országok azon gondolkoznak, hogy hogy fognak lépni. Írországban saját nyilvános konzultációt indítottak, hogy felmérjék a helyzetet. De az biztos, hogy az általam találkozottakkal, akikkel az utcán találkozom, nos, az ők nagy többsége szeretné megszüntetni az óraátállítást. És azt gondolom, hogy kötelességünk azt tenni, amit a polgárok kérnek, vagy akarnak. Lehetséges, hogy az egyik ország a téli időszámítást szeretné bevezetni, a másik a nyárit. Nos, ehhez képest még, még ez is sokkal jobb, mint az, hogy évente kétszer átállítjuk az időt. Az Egyesült Államok egy ország, és ott egészen különböző időzónákban működnek. Tehát nem tudom, hogy miért lenne az gond, hogy az egyik tagállam a téli időszámítást vezeti be állandó jelleggel, a másik a nyárit. Hogy ez miért lenne probléma, miért lenne probléma az, hogy a polgárok nagy többségének a kívánságát bevezetjük. És ezáltal megszüntetnénk ezt a évente kétszeri időátállítást, mint már mondtam, jó barátom Herbert Vál volt az, aki itt a parlamentben ezt felvezette, ez nagyon jó öröksége lenne. Talán Werner Langen is ezt végig gondolhatná. Köszönöm. Uh, thank you very much. Um, Mr. Köszönöm szépen. Blanco López képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az időátállításról beszélünk, aminek komoly kihatása lehet a polgárok életére. Hát nem lehet ezt könnyen megoldani, hiszen különböző kihatásai vannak ennek. Gazdasági, egészségi, közlekedésbiztonsági kihatásai, és ami a szokásokat illeti, és az életminőséget, erre is kihat ez a helyzet. Nos, a parlament már többször nyilatkozott ebben a témában, legutóbb tavaly, amikor a bizottságot felkértük, hogy átfogó módon értékelje a 2014-es irányelvet, és adott esetben ezzel kapcsolatban nyújtson be egy javaslatot. Átfogó módon kellett figyelembe venni, és nagy ö, csalódottságomnak kell hangot adnom, hiszen nem, nem végezte el a bizottság ezt az átfogó felmérést. Igen, volt egy nyilvános konzultáció, sok polgár válaszolt erre, de azt tudnunk kell, hogy a megkérdezettek nagy többsége, 70%-a Németországban él. És ez olyan dolog, amiről tudnunk kell. Tehát a válaszadók 70%-a Németországban él. Nem mondhatjuk éppen ezért, hogy reprezentatív lenne az egész Európai Unió szintjén a válaszadók köre. Most fennáll annak a veszélye, hogy itt túlságosan gyorsan, kapkodva lépünk, anélkül, hogy valódi átfogó hatástanulmányt végeztünk volna, és megfelelő döntést hoznánk. Így fennáll a veszély annak, hogy nem megalapozott módon döntünk, és esetleg több problémát okozunk, mint amennyi a jelenlegi rendszerrel van, és újabb problémákat hozunk létre. Ezért tehát a jelenlegi döntéshozatal során nincsenek kritériumaim sem, ami alapján dönthetnék. Még mielőtt tovább lépünk, elengedhetetlen az, hogy átfogó módon foglalkozzunk a lehetséges következményekkel. Mégpedig úgy, ahogy azt a parlament kezdetektől követeli. Köszönöm. Köszönöm. Madame Grosz a következő kép hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, nagyon fontosnak tűnik ez a kérdés, és szerintem kicsit könnyedén foglalkozik ezzel a bizottság. Azt hallhattuk a kollégáktól, hogy a hatástanulmány valójában nem létezik, és hogy egyszerűen nem mértük fel az összes lehetséges következményeit annak, hogy így módosítsunk a bevezetett időzónán. Nagyra becsült kollégám azt mondja, hogy a polgárok egyértelműen nyilatkoztak. négy és fél millió polgár az Európában élő 500 millióból, hogy ez mennyire reprezentatív? Igen, az igaz, hogy a válaszadók nagy többsége ráadásul Németországból jön. Ezért nem reprezentatív, nem szignifikáns a válasz. Hiszen keleten, északon, Európa más részeiről sokkal kevesebb választ kaptunk. Ezért rendkívül aggaszt engem ez a helyzet, hiszen itt tagállami szuverén hatáskörről van szó, ez így van, de hogyha mindenki saját maga dönthet, akkor az katasztrófa lesz. És ezzel pont, hogy az európai integráció ellenében fogunk tenni. Ezért ebben az esetben teljes mértékben ellenzem azt, hogy így döntsünk, hiszen ez ellentétes a belső piac érdekeivel, és még nem is gondoltunk a szezonális munkavállalókra. Sok francia dolgozik Németországban, Luxemburgban, Belgiumban. Képzeljük csak el, hogy ezen országokban más az időzóna. Képzeljük el, hogy milyen nehézséget jelent ez a ezen munkavállalók számára. Tehát gondoljuk végig az összes lehetséges kihatást, még mielőtt döntenénk. Köszönöm szépen. Next on my list. A következő a listámon Korricsek úr. Igen, köszönöm. Hát mosolyognom kell, amikor azt hallgatom, amit az előttem felszólalók elmondtak. López kolléga elmondta, hogy a bizottságnak elemeznie kellene a helyzetet. A bizottság kérte, hogy szüntessük be az óraátállítást. Meg kell néznünk, hogy a tagállamok ezt hogy fogják végrehajtani. És ugye a nemzeti törvénynek kell ezt itt szabályoznia. viszont nincs reális alapja jelenleg az óraátállításnak. Akkor, amikor bevezették, volt értelme az energiaágazat miatt, viszont most teljesen értelmetlen. Meg tudom erősíteni azt, hogy az acélműveknél vagy az üveggyárakban például ez már egyáltalán nem értelmes. A kollégáimnak igaza van. Én a tagállamokra bíznám, hogy mit tegyenek. A parlament döntése legyen az, hogy igen, szüntessük be az óraátállítást, és az illetékes tanács is mondjon valamit erről. Köszönöm szépen. Virgőnen asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a bizottság javaslatát és a jelentés tervezetet. A finn állampolgárokat képviselem, és el kell mondanom, hogy a finn államok, állampolgárok már évek óta ellenzik az óra átállítást. A finn állampolgároknak erre egy kezdeményezése volt tavaly, a parlamentben nagy többséggel elfogadták, és a kormányunk is elkötelezett amellett, hogy változtassunk a helyzeten, régi módinak számít most már átállítani évente kétszer az órát. Eredetileg az energia megtakarítás miatt volt ez így, most viszont már nem spórolunk ezzel energiát. Az ITRE szakbizottságnak az iparra és az energiaágazatra kell összpontosítani, azt kell megnéznünk, hogy rájuk nézve milyen előnyökkel járna az óraátállítás. Hát nincs ilyen előny, inkább csak károk a bizottság ugye azt javasolta, hogy tegyünk pontot ennek a végére. Meglepett, és örültem is annak, hogy ilyen gyorsan reagált a bizottság. A parlament már évek óta beszél erről, és a tagállamokban is évek óta beszélnek erről. De a nyilvános tanácskozás követően a bizottság is nagyon gyorsan tett. Ennek örülök nem lenne igazsága, és most azt mondani, hogy csak a németek vettek részt ebben a nyilvános konzultációban, mert nagyon sok uniós tagállamban aktívan közreműködtek az állampolgárok. Vannak olyan országok, ahol annyira azért nem fontos kérdés ez, vannak olyan országok, ahol pedig igen. Lényeges az, hogy előrelépjünk, de úgy gondolom, hogy a nagy hiba az volt, hogy nem koordináltunk az elején, nem koordináltunk eléggé. Most az a nagy vita a legtöbb országban, hogy nyári vagy, időszámít, vagy téli időszámítást válasszanak. Figyelembe kell vennünk, hiszen több időzónánk is van Európában. Ehhez időre van szükség, az országoknak meg kell beszélniük egymással is, hogy mit választanak. Egyébként pedig a javaslat jó. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Maradéktalanul csatlakozni tudok ahhoz, amit a kolléganőm elmondott. Támogatom azt, amit a bizottság javasolt, azt, ami a jelentés tervezetben szerepel. Igen, akkor, annak idején, amikor bevezették az óraátállítást évente kétszer, az elképzelés az volt, hogy energiát spóroljunk meg. Hát ez most már nem így van. Lehet, hogy nyáron ez most is így van. Vannak olyanok, akik a napelemeiket használják, mert reggel még sötét van, és még fűteniük kell. Szeretnénk este eh, is elkerülni a baleseteket. Mostanában inkább reggel fordulnak elő balesetek. Szeretnék beszélni, én is meghallgattam másokat. Tehát szüntessük be az átállítást. Ha egy törvény már nem működik, akkor szüntessük meg. Oroszország annak idején bevezette, rájöttek, hogy nem működik, és ezért aztán hatályon kívül helyezték miért ne járhatnánk el mi is ilyen okosan? Nobel-díjat kaptak azok a biológusok, akik bemutatták, hogy az ember és állat ö, mozgását az agy vezérli, és a biológusok azt is mondták, hogy a téli időszámítás lenne a jobb, de mi még nem döntöttünk, minden esetre Nekem nincs ezzel gondom, viszont a lakosság 20%-ának, a krónikus betegeknek, a gyerekeknek, a kisebb gyerekeknek, az időseknek bizonyítottan nehezebb ez az átállítás. Az egészségügyi ágazat is látja, hogy sokkal több a megbetegedés közvetlenül az óra átállítás után. A gyerekek is rosszabbul teljesítenek az iskolában közvetlen az óraátállítás után. Ezt nem hagyhatjuk így. Nyilván a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek. Ez mindig is így volt, amikor bevezettük, akkor is. A tagállamok dönthetnek, hogy melyiket akarják. Nyilván a belső piac miatt döntöttek egy időben. Egyébként Svájcban, amikor bevezettük ezt, Svájcban, Svájcban is volt egy népszavazás az orráltalításra, az emberek ellenezték ezt, viszont a kormány azt mondta, hogy mégis bevezetjük, mert nem akarunk másképp, más időben élni, mint a szomszédaink. Sokkal jobb lenne nem átállítani az órát évente kétszer, megkönnyítene ezt a logisztikában is. Jó lenne, ha mindig ugyanaz az idő lenne. És még valami, Kalasz biztossal és aztán Bush biztossal is beszéltem évekkel ezelőtt, hogy szüntessük ezt, szüntessük ezt meg. Ők azt mondták, hogy félnek ettől, tartanak ettől, mert nem tudják, hogy mi lesz ennek a visszhangja. De mi úgy érezzük, hogy ez működni fog. Köszönöm szépen. Ez egy, egy igen fontos téma. A listám nagyon hosszú, ez jelzi, hogy mennyire érdeklődnek a téma iránt. Nézzük a következő felszólalót, Griffin asszony, tessék, a szó. Köszönöm szépen. Reagálok arra, amit kért röviden. Szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván mi szakbizottsági szemszögünk a gazdasági kihatás, az iparra gyakorolt kihatás de, mint ahogy a kollégáim elmondták, figyelbe kell vennünk a témának a közegészségügyi vonzatát. Az iparpolitikában ezt figyelembe venni, hiszen ennek gazdasági kihatása, az orvátelításnak gazdasági kihatása van, de van egészségügyi kihatása is, ebben a kontextusban erre is oda kell figyelnünk. Köszönöm. Taboránó volt tessék, a következő. Nagyon sokan vagyunk, úgyhogy röviden fogok fogalmazni. Vizsgáljuk meg, hogy milyen hatásai vannak az óraátállításnak biológiai, egészségügyi szempontból, illetve az iparra nézve. Úgy gondolom, hogy ennek alapján kell a döntést meghozni, és a tagállamokra kell hagyni a választást. Úgy gondolom, hogy a Európai Unión belüli kereskedelmet, közlekedést és befolyásolja az orátállítás, tehát ennek alapján kell a döntést meghozni, és én csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, Mártán úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván egy csomó minden elhangzott, én is röviden fog fogalmazni. Azt hallom ebből a vitából, hogy nagyon sürgős, hogy várjunk ha ne is évtizedeket, de várjunk egy kicsit, gondoljuk alaposan végig, hogy mit akarunk csinálni, és az Európai Bizottság egy kicsit, ö, hogy mondjam, zavarba hoz engem, hogy egy ilyen kezdeményezés alapján ö, most kezdeményezést tesznek a Taftával kapcsolatban is volt ugye 3,5 millió aláírás, ott mégsem lépett a bizottság, ez nem tisztességes a tagállamoknak a lehető leg szélesebb körű konzultációt kellene szintén elvégezni annak érdekében, hogy tudják, hogy az emberek mit szeretnének, és majd ez után legyen arról szó, hogy melyik idősávhoz csatlakozik az ország. Uh, Köszönöm szépen. Balcisis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Miért is akarnak ennyien felszólalni ebben a témában? Nem csak gazdasági kérdésről van szó ugyanis, hanem politikai kérdésről is. Fontos ez az európai parlamenti választások miatt is. Meg fogják kérdezni tőlünk azt, hogy a bizottság miért is nem tett semmi tíz éven belül, hogy beszüntesse az óraátállítást. Tehát nem csak gazdasági vonatkozású a kérdés. Tudnunk kell, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag egy nehéz kérdésről van szó, ami pedig a hatásvizsgálatot illeti. Nem hiszem, hogy ez változtatni fog a helyzeten. Legyünk gyakorlatiasak, döntsünk a regionális elv alapján meg kell kérdeznünk az egy régióban élőket, hogy milyen időszámítást szeretnének, mert nem fordulhat az elő, hogy Litvániában egy időszámítás van, és Letországban 100-200 kilométerrel odébb egy másik. Mindenképpen szükség van arra, hogy dönthessünk, azért, hogy nem módosítsunk ezen a jövőben. Igen, még valaki? Igen, hát felírtam a listámra, de nem voltam biztos abban, hogy szót kért. Igen, tisztázni szeretnék valamit, különböző fordításokat, tolmácsásokat hallottam. Kraszonyevszki kolléga kritizálta az én véleményemet. Én nem azt mondtam, hogy, hogy három időzóna nem lehet két ország között, hanem azt mondtam, hogy két óra eltérésnél több ne legyen két ország között. Beszéltek a kollégák az időzónáról, az időzónákat nem koordináljuk, minden tagállam maga dönt arról, hogy melyiket akarják, és ez az irányelv nem is az időzónával kapcsolatos koordinációt módosítja, csak azt a részt, amely a nyári és téli időszámításról szól, amely jelenleg kétszer következik be egy évben. Mi... Szálljunk egy kis időt arra, hogy ezt, el, ezt a kis részt elolvassuk, és próbáljunk erre összpontosítani, mint nagyon Köszönöm szépen. Köszönöm. valószínűleg nem lesz könnyű feladat dönteni. A tagállamoknak nem lesz könnyű dolga megegyezni, biztos vagyok ebben. Hiszen mindannyian szeretnénk figyelembe venni állampolgáraink véleményét, és előfordulhat, hogy egymáshoz közel fekvő tagállamokban élő állampolgárok véleménye nagyon is el fog térni egymástól nem lesz olyan könnyű előrelépni, de azért megfelelő módon kell ezt majd ellenőriznünk, hogy ezt a folyamatot lezárjuk. Az Európai Bizottság ott ma De Mayer úr képviseli a DigiMove részéről. Tessék öni a szó. Yes, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jorgen Bér vagyok, a MU főigazgatóságtól. Szeretnék köszönetet mondani Sulce úrnak a, a véleménytervezethez, és köszönet a szakbizottságnak is, hogy széles körben támogatják a bizottság kezdeményezését. Nagy érdeklődéssel várjuk majd a véleményüket és Felismertük mi is, hogy valószínűleg több időbe fog telni a megvalósítás, mint amit eredetileg a bizottság javasolt. És teljes mértékben elismerjük azt is, hogy koordinált megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy sikeres legyen a változásnak a bevezetése az európai állampolgárok számára. Ugyanakkor azt is Mm, hát el kell fogadnunk, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik az időzóna megválasztása. Számos tagállam jelenleg nemzeti szintű konzultációt végez, és megpróbál tájékozódni a megfelelő időzóna kiválasztása terén is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Balcsitis kollega értem, hogy nagyon forró ez a téma, akkor még egy kört is tarthatunk. Blanco López úr, tessék öné a szó. Én csak pontosítani szeretnék egy dolgot. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő, és nem elfogadható, hogy a bizottság képviselője azt mondja nekünk, hogy elégedett azzal, hogy a szakbizottság többsége egyetért az ő javaslatukkal, hiszen még nem szavaztunk és hogyha jól figyelt, akkor a hozzászólók többsége kritizálta azt a tényt, hogy a bizottság nem végzett hatástanulmányt, mielőtt a javaslatát megtette. Én odafigyeltem a hozzászólások tartalmára, és én ezt szűrtem le. Nos, vannak kétségeink, de általában véve azt mondhatjuk, hogy támogatjuk a bizottság javaslatát. Vannak kétségeink, és ezeket hangsúlyoztuk a vitában. Úgyhogy minden rendben van. Langen úr, még egyszer egy második hozzászólásra, tessék. A bizottság képviselői többen azt mondták, hogy több időre van szükség. Az egyik kérdés a hatástanulmány, már most ezzel foglalkoznak, vagy felhatalmazást fogunk adni, vagy egyszerűen a tanács teljesen figyelmen kívül hagyja a jelenlegi helyzetet? A Európai Bizottság, kérem, válaszoljanak. Köszönöm szépen. Most, eh, amire én utaltam, az eh, az, az időszükséglet, lett, eh, aminélkül nem tudnánk ugye egyeztetni, megállapodni tehát a bizottság eredetileg azt javasolta, hogy már a következő átállítás is maradjon el, és most felismertük, hogy ez nem megvalósítható. Minden tényadattal rendelkezünk, a parlament nagyon alapos jelentését is figyelembe vesszük, és a tagállamoknak kell, mint említettem most, a hatásokat felmérni, illetve nekik kell tájékozódni annak érdekében, hogy megfelelő időzónát választhassanak. Köszönöm szépen. Jöhet a harmadik vitakör? Persze, Gr Griffin asszony. Sajnálom, Jersey általában nem szoktam második hozzászólást kérni, és nagyon korrekt elnök, nagyon büszkék vagyunk erre. A bizottság képviselője a feljegyzéseiből olvasgat, ahelyett, hogy meghallgatta volna, hogy a képviselők mit mondtak ebben a bizottságban, és én inkább azt szeretném, hogyha olyan választ adna, ami figyelembe veszi, hogy a választott képviselők mit mondtak itt a szakbizottságban. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm természetesen. Kedves előadó kollega, majdnem megfeledkeztünk arról, hogy az ön szava a legfontosabb itt. Hogy látja most eh, a vita állását, állapotát itt a szakbizottságban, illetve a bizottsággal való együttműködést? Mi a véleménye, hogyan látja a helyzetet? Én nagyon szeretem a szakbizottságot és a parlamentet. A mostani formájában a parlament a nép képviselete, és képes arra, hogy különböző véleményeket kifejezzen. Előadóként nagyon fontosnak tartom, hogy mindkét felet tiszteletben tartsuk. Egyrészt azokat, és oda is, én is oda tartozom, akik jónak tartják, hogy megtaláljuk az utat arra, hogy Európában az óraátállítást megszüntessük, de a másik felet is tiszteletben kell tartani, nekik is vannak érveik ez ellen. Számomra fontos az, a megszüntetés melletti fél számára, hogy észszerű megoldást ta- találjunk. Egyrészt ki kell mondani az igazságot, nem lehet a bizottság által javasolt időkereten belül ezt megtenni. A polgárok képviselet, képviselőjeként, parlamenti képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy az európai intézmények számára rossz az, hogyha a bizottság főképviselője a sajtó elé megy, és azt mondja, hogy a polgároknak, hogy nagyon rövid időn belül ezt meg tudjuk tenni. Mert akkor ez ránk is kihat. Nekünk reálisan kell hozzáállni, meg kell néznünk, hogy ezek milyen kihívásokat vetnek fel. Mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha a bizottság hatástanulmányt készítene, és egyértelmű, hogy a tagállamok jelenleg komoly vitákat folytatnak, és nagyon nehéz lesz megtalálni a közös utat. Ez is ide tartozik a képhez. És ezért végső soron a parlamentben, hogyha ezt megszavazzuk, és ezt elképzelhetőnek tartom a szakbizottságban, hogy van emellett támogatás, akkor utána azt kell mondjuk, hogy megfelelő idere van ehhez szükség, és a részleteket is figyelembe kell venni és kidolgozni. Tehát vannak, akik ellenzik, vannak, akik támogatják, a részleteket kell megvitatni. Én ezt a jelentésemben figyelembe veszem. A shadow lesznek érdekes üléseink részemről, az időpontokat már a titkársággal egyeztettem, azt gondolom, hogy ebben sikerül majd megegyezni, és itt is azért sürget minket az idő. De, mint már mondtam, a kérdésem az, hogy mindenki tartsa tiszteletben a másikat. Hiszen itt nagyon különböző vélemények lehetségesek, és hogyha ma még nem tudjuk ezt lezárni, nem tudom, hogy mikorra terveztük itt, itt a szakbizottságban a szavazást, és utána az iparügyi szakbizottságban is szavaznak róla. Előre nem tudjuk a részleteket megmondani, mert nagyon eltérőek a vélemények. Kiváló, kedves kollega, kiváló. Szokás szerint az ITRE mm, előadója minden javaslat előtt nyitva áll, és a szavazásig nem tudjuk mi a hivatalos véleményünk, március 4-én fogunk illetve fog szavazni a TRAN, az illetékes szakbizottság, a módosítók benyújtásának határidője itt az étrében pedig január 30-a, tehát a jövő hét szerda eddig lehet benyújtani a módosítókat. Fontos, hogy ezt megegyezzék. Tehát Sven, Sven Schulze úr véleménytervezetéhez. Köszönöm szépen a vitát, remek volt a vita, úgy gondolom, hogy minnyájunk számára, az állampolgárok számára is fontos ez a kérdés. Következik a napi rendünkön a 9 pont, Európai Ifjúsági Rendezvény, nyomon követő előadás. Hadd üdvözöljem nagy örömmel és hat fogja kezet velük. Igen, hárman vannak. Nagyon jó. Köszönöm. Tehát nagy örömmel üdvözlöm a 2018-as Európai Ifjúsági Rendezvény három képviselőjét, Jonathan Puch, Francesca Episcopo és Frauke Gebrau, Gehrau eh, vannak itt velem akik az ITRE jövőbeli munkája szempontjából releváns ötleteket fogják ismertetni, génszerkesztés, robotika és mesterséges intelligencia, illetve eko design és vállalkozás. Nagyon fontos témák ezek tehát. Génszerkesztés, vállalkozás, vállalkozások. Hadd emlékeztessem az ITRE tagjait, hogy az Európai Ifjúsági eh, Rendezvényre 2018. Eh, június 1-én és 2-án Strasbourgban került sor, és több mint 9000 eh, fiatal érkezett erre a rendezvényre, hogy Európa jövőjéről, a különböző ötletekről vitát folytassanak. A vitában felmerült néhány gondolatról fognak most beszámolni a vendégeink. Az első Jonathan Pug úr, aki két elképzelést fog ismertetni. Az első tömb a génszerkesztéssel eh, foglalkozik, és Jonathannak át is adom a szót. Jó reggelt kívánok eh, az európai parlamenti képviselőknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagy öröm, hogy itt lehetek, és hozzátehetek valamit a vitához. Én biotechnológiával foglalkozó kutató vagyok, génszerkesztéssel, gén irányított a szervezetekkel foglalkozom, és az úgynevezett DNS forradalom szekcióban vettem részt a rendezvényen. A meglévő EU irányelv módosítását javaslom annak érdekében, hogy az irányelv jobban szabályozza a e, betegség hordozó, genetikailag módosított e, e, szervezetek szándékos hát, szabadon engedését. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek a GMO irányelvet módosítania kellene, és pontosítani eh, kellene, hogy a klinikai kipróbálásról szóló irányelvhez ez hogyan eh, illeszkedik, hiszen a eh, közegészségügyi tisztviselők és a közösségben élők súlyosan érintettek. Úgy gondolom, hogy nyilvános konzultációt kellene tartani, mielőtt ilyen GMO-kat kipróbálásra bocsátanak nagyon fontos, hogy a nyilvánosság nagyobb védelmet kapjon a kipróbálások idején. Ugyanis környezetvédelmi tesztelés, ugyanakkor egészségügyi kipróbálás is egyszerre egy ilyen tesztelés. Fontos, hogy sokkal szigorúbb beleegyezést kérjünk, a WHO iránymutatásai is ezt írják elő. Tehát demokratikus folyamatokat kell lebonyolítani, széleskörű beleegyezését kérve a lakóközösségnek. A közegészségügyi tisztviselők partnerséget kell, hogy kialakítsanak a közösséggel, kipróbálás csak egy ilyen alapos együttműködés alapján a közösség jóváhagyásával történhetne. Egyes kipróbálásokat súlyos bírálat ért az EU-n kívül, mert nem kérték ki az emberek beleegyezését. Nagyon fontos lenne, hogy az EU-ban ezt a hibát ne kövessük el a jövőben. A második eh, ajánlásom az, hogy az Európai Parlament egy eh, együttműködő testületet kellene, hogy hozzá eh, létrehozzon. Az élelmiszerbiztonsági és a betegség megelőző ügynökségek részvételével az Európai Parlamentnek tudományosabb és észszerűbb alapon kellene hozzáállnia a génszerkesztési technológiákhoz. Pillanatnyilag az EU elsősorban az elővigyázatosság elve alapján lép fel, és egyes résztvevői az ifjúsági rendezvénynek úgy ítélték meg, hogy túl hangsúlyozzák a GMO potenciális veszélyeit, és nem veszik figyelembe a lehetséges hasznokat. Ezt nem fogom itt újra megismételni, viszont úgy gondolom, hogy konkrét ajánlásokat lehetne eh, tenni. A 2001-es GMO irányelv alapján a GMO-k kockázatelemzését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság végzi el. Ugyanakkor nagyon sok kockázat és haszon túlmutat ennek a testületnek a szakértelmén. Ezért javaslom az együttműködő testület létrehozását. Géntechnológia, epidemiológia, közegészségügy és biodiverzitás kérdései egyaránt felvetődnek ugyanis. Az élelmiszerbiztonsági eh, hatóság a betegség megelőzési központtal már adott ki eh, közös eh, kiadványokat, betegségek témájában. Természetesen az én elképzelésem szerint a gén technológiák, gén szerkesztési technológiák esetében az EU nem alkalmazhatna általános moratóriumot, az ENSZ egyezményét kellene e, követni, ami e, nem fogadja el a moratóriumot. E, nagyon nagy lehet a az ára annak, hogyha a status quo-t fenntartjuk. Úgy gondolom, hogy a, az olyan technológiák, amelyek nagy kihatással lehetnek az emberi egészségre, széles körűbb tudományos elemzés alapján kell, hogy eldöntésre kerüljenek, és erre biztatom a parlamentet. Köszönöm szépen, Jonathan. még nem mutattam be önt. 30 éves brit és posztdoktorális kutató az Oxfordi praktikus etikai központban és a mély agy stimulációs applikációk etikájával foglalkozik több kiadvány, több publikációja is megjelent már emberi és állati génszerkesztés etikájával foglalkozik, és a Guardian is, a BBC is, és a Global News Network is meginterjú volta már önt. Gratulálunk önnek, és most a képviselőké a szó, Griffin asszony. Üdvözöljük mindhármójukat. Nagyon örülünk, Johnny, hogy itt van. Kiváló volt ez az előadás. A titkárságot kérném, hogy adjunk ki az itre tagoknak, adjuk ki a három fiatal javaslatait, hogy aki most nincs itt esetleg, ők is átnézhessék ezeket, és végig gondolják, hogy ezeket mi fel tudjuk-e karolni. Johnny, a legutóbbi vitán hallhatta, hogy az iparpolitikának figyelembe kell vennie az egészségi kihatásokat. És az egyik probléma az, hogy sok repesztéses helyszín is létezik, és bizony ezen technológiának a környezeti hatásait nem mérték fel, és szerintem szégyen az, hogy az ott lakók azt mondhat, nem mondhatják azt, hogy mi nem kérünk ebből, mert nem akarjuk, hogy ez kihasson az egészségünkre, vagy a gyermekeink egészségére. Pontosabban ezt ők elmondhatják, de ezen véleményüket felülírhatják. Johnny, hogyha megnézi a jogalkotásunkat, amit most fogadtunk el, pártokon felül átfogó módon döntöttünk, és a polgárok helyzete az, ami számunkra a legfontosabb az európai ö, jogalkotásban, és azt akartuk elérni, hogy ezen polgárok ügyét felkaroljuk. És a nemzeti klímatervek részeként, amelyet mindenkinek ki kell dolgozni, ö, azt kérjük, hogy bizonyítsák, hogy mennyire hatékonyan konzultálnak a helyi közösségekkel, a fiatalokkal, az ott élőkkel, hiszen ez az ő jövőjük, és nem azt szeretnénk, hogy egyszerűen csak kipipálhassunk valamit, mi hatékony mechanizmusokat akarunk, amelyek révén foglalkozhatunk az ott lakók véleményével. Az ön gondolatai várjuk, hogy hogyan tudunk mi hatékonyabban lépni, ezt mindenképpen nagyon megköszönnénk. Nagyon fontos, hogy hatékony legyen a közösséggel a konzultáció. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek révén azok, akik általában nem tudják hangoztatni a véleményüket, őket is meghallgassuk, és ők is befolyásolják, hogy mi történik a jövőben. Köszönöm, hogy eljöttek mindhárman. Sajnos nem tudok itt maradni, hiszen egy-két dolog történik az Egyesült Királyságban, és én a People's Vote mellett vagyok. Elnök, köszönöm szépen. Tereza, Mártán képviselő a következő hozzászóló. Köszönjük ezt a magyarázatot. Én nem vagyok kutató, és egyáltalán nem vagyok a terület szakértője, de valódi kérdést vett fel. Ez egy létező kérdés, és nagyon fontos lenne, hogy ez még inkább jelen legyen. Az átláthatóság, és a demokratikus szervek kérdése, amelyek révén döntünk. Hogyha megnézzük a glifozát válságot, a Monsanto helyzetét, az EFSA helyzetét, ahol az EFSA-t azzal vádolják, hogy egyszerűen csak átmásolt egy Monsanto jelentést, igen, a kérdés az, hogy a lobbik hogyan működnek. És itt a lobbik fővárosában van. Persze van a lobbiban jó is, meg rossz is, de sajnos kellene egy ellenhatalom, ha mondhatom így, a lobbik ellenében. És ön ide tartozik. A kérdés az, hogy mi képviselők, megválasztott képviselők, nagyon sok területen nem vagyunk szakértők, ebben én még kevésbé. Szükségünk van arra, hogy más ö, fényben tüntessék fel a helyzetet, és ön pontosan ezt teszi. A mandátumom végén nem csak azért, mert ön fiatal, hanem azért is, mert talán kritikusabban közelíti meg az általunk végzett munkát. A kérdésem inkább az, hogy mi, képviselők, hogyan értelmezzük ezt a kötelezettségünket, hogy a demokratikus rendszerünket megkérdőjelezzük és átgondoljuk. Hogyan küzdhet a civil társadalom a lobbik súlya ellen. Nem azt mondom, hogy teljesen fel kell számolni, de hogyan lehet egyensúlyt kialakítani? Ezt kell kollektíva feltenni. Köszönjük a magyarázatát. Köszönöm szépen. Kohicsek képviselő. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt egészen gyakorlati kérdésekkel foglalkozó személyeket is meghallgathatunk. Nem vagyok biztos abban, hogy valóban értem, hogy milyen gyakorlati hatása van annak, amit ön elmondott, de hát én inkább technikai szakember vagyok, technikus, és mindig azt nézem, hogy mi a cél egy adott lépéssel. Hogyha a GMO-król vitázunk, legyen az növényekkel, állatokkal vagy mással kapcsolatos, akkor mindig fontos elővegyázatosnak lenni. Egyikünk sem szakértője területnek, és a korábbi munkámban soha nem foglalkoztam GMO-val, de azért azt szeretném elmondani, hogy bizonyos betegségekkel kapcsolatban, amelyek abból adódnak, hogy valamilyen ö, gén nem jól működik egy adott személy szervezetében. Nos, hogyha ebbe belenyúlunk, akkor ennek lehetnek olyan következményei, hogy két-három generáció múlva jelennek csak meg ezen módosulások. Tehát, hogyha a génmódosítással kapcsolatban lenne egy szakértői panel, akiktől mi az információt megkaphatnánk, az mindenképpen szükséges lenne, hiszen mi mindenről nem tudhatunk. Nagyon fontos lenne, hogy részletesen tanulmányozzák az ilyen kutatások következményeit hiszen az élő szervezetekkel kapcsolatban az egészen apró részletek is nagyon fontos szerepet játszhatnak. Az édesapám orvos volt, láttam a betegein. Tehát egyetértek az ön javaslatával, ez rendkívül érdekes, ezt tovább kell vinni a szakbizottságban is, és azt gondolom, hogy sok kollégánk ezt tudja támogatni, de rendkívül fontos, hogy ezen kutatások eredményeit részletesen elemezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Röviden, Jonathan, ha megengedi, ön helyesen azt mondta, hogy természetesen a közösség nem csak egy passzív befogadó, Ön hogyan látja a mi befolyásunkat? Most veszek egy példát. A mi befolyásunk hogyan tudná a klinikai kísérletek határidejét módosítani? Én saját magam személyesen is megértem ilyesmit. Egy új kezelést szinte elsőként rajtam próbáltak ki. Nem volt könnyű persze ez nekem, egy évvel ezelőtt, és hát még mindig szem, elszenvedem ennek a következményeit, de hát néha időnként igen, szükség van arra, hogy azt mondjam, hogy igen, igen, beleegyezek, próbálják ki rajtam. Az ön etikai felvetései ezt hogyan látják? És talán a GMO-val kapcsolatban. Az MV és az Agri kollégáink azok, akiket ez a leginkább érdekli, ami közben a parlament általában véve természetesen a polgárokat próbálja védeni. Fontos nyitottnak maradnunk, és ön is valóban beszélt erről, hogy maradjunk nyitottak, még akkor is, hogyha a parlament úgy gondolja, hogy a, a feladatunk az az, hogy a polgárokat megvédjük, de hát nem mindig egyértelmű az igazság. Néha tovább kell lépni, és nem csak a polgárok elvárásainak megfelelni. Grosztet képviselő, elnézést. Megadom a szót. Elnök úr, köszönöm. Rövid leszek, hogy meghallgathassuk a válaszokat is. Elsőként mindenképpen nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a fiatalok eljönnek, elmondják a véleményüket, a saját munkájukról beszámolnak ezt nagyon jónak tartom, de nem leszek demagóg. Nem fogom azt mondani, hogy amit mi teszünk, az nem jó, hogy nem eléggé átlátható, stb. stb. Hogy a, a lobby, az, az, a lobby helyzet az egy katasztrófa. Nem, mindenki lobbizik. Én magam is lobbizom, amikor a frakciómon belül én akarok mondjuk előadó lenni egy számomra fontos területen, akkor én magam is lobbizok itt a parlamenten belül, vagy a frakciómon belül. Tehát mindenki lobbizik a saját érdekeit, mindenki képviseli úgyhogy nem lehet kidobni a gyereket a fürdővízzel. A lobbizásnak, az érdekképviseletnek megvan a saját jelentősége, mert így lehet mindenkit meghallgatni. Hogyha ezt úgy fogjuk fel, hogy a lehető legtöbb információt szeretnénk begyűjteni a leg területekről, és hogyha a képviselő felelősen jár el, és miután mindent meghallgatott, bezárja az ajtaját, és végig gondolja nyugodtan hogy mi lenne a lehető legjobb megoldás, akkor ez így nagyon jól van. Ezt akartam elmondani. Sokat foglalkozom az egészségügyi kérdésekkel, egyebek mellett a gyógyszeriparra vonatkozó jogalkotással. Sokat működök együtt a betegek képviseletével, és egyszerűen ők elengedhetetlenek. Nem lehet egészségügyi kérdésekkel úgy foglalkozni, hogy ne legyünk kapcsolatban a betegek képviseletével, hiszen ők azok, akik be tudnak számolni arról, hogy a betegek hogyan élnek meg valamit. És mondjuk az egészségügyben dolgozók ugyanígy. Tehát legyünk őszinték. Kellő távolságból gondoljuk végig a helyzetet, vigyázzunk, ne legyünk ideológia, ne ideológia mentén gondolkozzunk. Now it's time for you, Jonathan. Köszönöm szépen, Jonathan. Köszönöm szépen a kérdéseket. Köszönöm, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Talán az ön kérdésével kezdeném, hogy az egyén szempontjából a kísérleti, a klinikai vizsgálatok hogyan működnek. Hogyha valaki egy ilyen klinikai vizsgálatban részt vesz, akkor nagyon fontos az etikai szabályozás szempontjából az az, hogy tájékoztatott véleményt alapján beleegyezzen ebbe az érintett személy. Amikor az ilyen közösségi szinten próbálnak valamit kipróbálni, mondjuk a kérdés az, hogy gémódosított szúnyogokat ö, engedjenek a természetbe, akkor nem ilyen egyszerű felmérni, hogy mik lesznek a kihatásai, vagy hogy milyen előnyök járnak ezzel, és ez megfelelő-e. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő demokratikus eljárások legyenek, és ezt különböző nemzeti kontextusban próbálják most végig gondolni. Talán ezzel lehetne foglalkozni a jövőben is. És a képviselői észrevétel kapcsán is ez releváns, hogy például a beteg képviseletek csoportja hogyan tud véleményt megfogalmazni, hiszen alapvetően inkább megelőző orvosi kezelésről van itt szó, és ennek potenciálisan az egész közösség a tárgya lehet. Tehát ez valóban egy potenciális kihívás. Köszönöm, hogy ezt felvetette. És még néhány fontos kérdés. Oda kell figyelni a technológiára, elővigyázatosnak kell lennünk, teljesen egyetértünk a képviselővel, de ezen túlmenően pontosan pontosabban ennek egyik része az az, hogy hogyan mérjük fel magát a technológiát. Könnyű abból kiindulni, hogy ez egy új technológia, nem tudunk sokat róla, tehát legyünk teljesen elővigyázatosak, és ne ö, mérjük fel az új helyzeteket, maradjunk a vezessünk be moratóriumot. Közben viszont, hogyha van egy olyan technológia, amelyel valamilyen betegséget meg tudunk előzni, 2015-ben 438 ezren haltak bele a maláriába, nem Európában, de hogyha az Európai Járványügyi Központról beszélünk, 2014-es jelentéséből azt olvashatjuk, hogy a klímaváltozással egyre inkább megnő majd az európai áldozatok száma is. Tehát már most foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. És kifutottam az időmből, köszönöm az észrevételeit. Én a repesztéses helyzetet nem ismerem részletesen, de nagyon hasonló ez a helyzet, hiszen közösségi szintű fellépésről van szó. Itt mindig végig kell gondolni a demokratikus eljárásokat a közösség beleegyezésével kapcsolatban, hogy mi az, ami potenciálisan kockázat lehet ezen intervencióval kapcsolatban. Tehát egyben egyetértünk, de tehát nem egyszerűen csak tájékoztatni kell az embereket, és egy már eldöntött tényként kellene ezt a lépést bemutatni, hanem végig kell az egészet tárgyalni az érintettekkel. A következő években ezen az úton kellene elindulnunk. Köszönöm szépen, Jonathan! Köszönjük az előadást, köszönjük a javaslatait, és hogy megválaszolta a kérdéseinket. Most akkor a következő hozzászólóhoz értünk. Francesca Episcopo, a következő előadónk. Egyre fiatalabbak a hozzászólók, az előadóink. Könnyű ezt így felfognom. Ön Olaszországból érkezik. Olaszországot képviseli, mondhatom így és a Pizzai Egyetem jogi diplomájával rendelkezik, valamint az Oxfordi Egyetemről is kapott képzettséget, és jelenleg a Pizzai Egyetemen hallgat, és a Scuola Superiore Sant'Anna Anna kutatója. Különböző európai projektekben, kezdeményezésekben vett részt a robotika, a mesterséges intelligencia területén, standardizáció, tanúsítványok, adatvédelem, a robotika felhasználói elfogadottsága és a mesterséges intelligencia nagyon fontos területek számunkra. Saját kezdeményezésű véleményünk van a mesterséges intelligenciáról. Itt a szakbizottságban ezt egy hónappal ezelőtt szavaztuk meg itt a bizottságban, és a Digitális Európa programért vagyunk felelősek. Nagyon fontos a következő hét évben, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja ezt finanszírozni az Európai Unió összességében. Ez egy elég új program, a Digitális Európa program, ezért mi vagyunk az illetékesek. 9 milliárd euróról van szó körülbelül. Tehát ez mind rendkívül érdekes téma számunkra. Hallgatjuk. Um, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok a bizottságnak. Francesca Episzkopó vagyok, és örülök, hogy itt lehetek a mai napon, és hogy ismertethetek két gondolatot, melyet az Európai Ifjúsági Rendezvény paneljei dolgoztak ki a robotikával és mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Az első gondolat, egy európai robotikai és mesterséges intelligenciával foglalkozó ügynökség létrehozása. Az, hogy hiányzik egy ilyen ügynökség, nagy kihívást jelent Európa számára, hiányzik a rendelet, ez lehetővé teszi, hogy olyan technológiák jelenjenek meg, amelyek nem tartják figyelmen az európai értékeket, elveket, gátolják az innovációt kutatóként sokszor láttam olyan helyzeteket, amikor a szabályozási szűk keretmetszet állt útjába az egyetemeken és a vállalatokban a kutatásnak. Éppen azért, hogy ezt a kihívást kezeljük, javasolnám, hogy hozunk létre egy robotikai és mesterséges intelligenciával foglalkozó ügynökséget, se végrehajtó testületet, saját költségvetéssel, amelynek három funkciója lenne. Egyrészt európai és nemzeti intézményeknek nyújtana tudományos és technikai tanácsadást, szakértelmet, megkönnyíteni az intézetek és az érdekelt felek közötti párbeszédet, és a robotikával kapcsolatos kezdeményezéseket mozdítaná elő másodszorban. Szükre szabott szabályokat határozna meg a különböző applikációk tanúsítására és standardizálására. Végül, de nem utolsó sorban, administratív eszközöket kezelne, mint például konkrét robotikai applikációk nyilvántartását, alapokkal kapcsolatos kompenzációkat rendezne, és különböző tárakat, amelyben a különböző nyilvántartásokat, amelyekben az eljárásokkal kapcsolatos ismertek vannak. Igen, az Európai Parlament 2017-ben javasolt egy robotikai ügynökséget, viszont a bizottság más kezdeményezések mellett döntött, például szakértői vitákra és tanácsadói testületekre, magas szintű tanácsadói testületekre adott javaslatot. És ez meg is valósult, ugyanis néhány héttel ezelőtt a, volt egy magas szintű mesterséges intelligenciával foglalkozó tanácsadói csoportülés, ahol a mesterséges intelligencia helyzetét beszélték meg. Az ünökség szakértelmet jelentene, valamint lenne administratív funkciója is intézmények között és különböző területek között koordinálna. Ez az egyetlen megoldás ahhoz, hogy időben átfogó és koordinált módon biztosítsuk a szabályozás tervét, és ezáltal Európa lehetne a robotika és mesterséges intelligencia a világvezetője, és biztosítaná az alapjogok betartását, az ezzel kapcsolatos elvek betartását, és megadná a lehetőséget a vállalatok számára, hogy hasznot húzzanak a digitális forradalomból. Kérem az ITE bizottságot, hogy szálljanak síkra egyes fajta ügynökség létrehozása mellett. A másik gondolat, amelyről szeretnék ma beszélgetni, egy robotikai hatásvizsgálati tal foglalkozó értékelő mechanizmus kidolgozása. Egy sor etikai és fizikai kérdés merül fel az applikációkkal kapcsolatban. Innovatív sajátosságai vannak az ilyen eszközöknek, de a kutatók és a váltók nagyon nehezen tudják beazonosítani, az ezekhez kapcsolódó kockázatokat. Másrészt a jogalkotók és a politikai döntéshozók nem rendelkeznek elég adattal ahhoz, hogy meghatározzák ezeknek az eszközöknek a jogszerűségét, és hogy az egész folyamatot szabályozzák az ötleteléstől, a tesztésen keresztül, a tanúsításig és a felügyeletig. Így az ügynökség mellett azt javasolnám egyébként egyéb területeken dolgozó szakértőkkel együtt, hogy hozzunk létre egy robot hatásvizsgáló mechanizmust. Ez lenne az eszköz, melyet a vállalatok használhatnának. Bizonyos eljárásokra lesz szükség, melyeket tiszteletben kell tartani, mint például az adatvédelem. Egy dokumentumban tárolnak az összes információt a különböző hatásokkal és kárenyítő technikákkal kapcsolatban egy konkrét applikációra vonatkozóan. A kutatás és fejlesztés egyes időszakaiban. A felülről lefele irányuló megközelítésben a hatásvizsgálatot néző mechanizmus segítene megkönnyíteni a szabályoknak való megfelelést, és új benchmarkokat is létrehozna. Az alulról felfele irányuló megközelítésben a szabályozóknak segítene, hogy beazonosítsák a szabályozás hiányosságait, és megnézzék, hogy milyen szintű adatokra van szükség, és milyen kockázatok léteznek. Végül pedig, és nem utolsó sorban, a vállalatok számára lehetővé tenni, az utolagos értékelést is a már meglévő jogi kereknél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Francesca. Most pedig eh, megnyitjuk a beszélgetést. Zonyinó kolléga. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Franceskának a prezentációt, nagyon-nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk. Vagyok a szocialisták frakciójának az előadója, árnyék előadója a Digitális Európával foglalkozunk. Nagyon sokat beszéltünk erről a témáról is, amelyet ön említett. A Digitális Európa programban főleg azokban a fejezetekben, amelyek a mesterséges intelligenciával és kiberbiztonsággal foglalkoznak, megjelentettünk egy gondolatot, az etikai kiértékelés, illetve az etikai kódex gondolatát, melyet minden projekt esetében alkalmazni kell. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia és általában véve az automatizálás a jövőbeli fejlemények kulcsa, a jövőbeli fejlődés kulcsa. Tudnunk kell, hogy a technológia az embereket fogja -e szolgálni, vagy pedig fordítva lesz, az emberek szolgálják a technológiát. Szoktam fiatalokkal beszélgetni, diákokkal is, hiszen tanár is vagyok, és azt látom, hogy intelligens algoritmusokra van szükség ezeknél a fejlesztéseknél. Együtt kell működnünk mindannyiunknak. Ha jó gyakorlatokról gondoskodunk, és megfelelő értékek támasztják alá a munkánkat, ha megfelelő személyek vezetik a gépeket, akkor elérhetjük azt, amit akarunk, hiszen a gépek segítenek majd javítani a társadalmunkon. Viszont ha ennek a fordítottja lesz, az igaz. Ha önző módon járunk el, ha elveszítjük az uralmat a technológia felett, és a technológiát arra használjuk, hogy nem megfelelő előnyökhöz jussunk a társainkkal szemben, akkor egy olyan digitális társadalmat hozunk létre, amelyben minden lehetséges, és ez a rossz társadalom meg fog többszöröződni. A problémák nagyobbak lesznek, súlyosabbak lesznek. Ezért tartottam nagyon érdekesnek azt, amit elmondott. Az elképzelés, hogy legyen, hozzunk létre egy ügynökséget, igen érdekes. A digitális menetrendben nem szeretnénk 28 külön megközelítést, a technológia terén konvergenciát szeretnénk látni Európában. Egy ügynökség lehetne akár egy hálózat is, amely szakértőket hozna össze. Igen, mindjárt befejezem. Ami pedig a hatásvizsgálatot illeti, nagyon fontos ilyen hatásvizsgálatot lebonyolítani. Nagyon sajnálom, hetem vannak még a felszólalói listán, mondja az elnök. Igen, abba hagyom, elnök úr, elnézést kérek. Mindig nagyon igazságosan osztja szét a felszólalói időt, de volt néhány mondani valóm, még a hatásvizsgálatról akarok beszélni. Néhány forgatókönyv lehetséges. Az egyik az, hogy megkérdezzük magunktól, hogy mi is a hatás, mi a társadalomra gyakorolt hatás, és az értékekre gyakorolt hatás. Köszönöm szépen! Be kell majd fejeznünk a vitánkat. Itt vannak a fiatal vendégeink, hatan kérnek szót. Kérem nagyon röviden, és ezért elnézést kérek. López Bermeo kolléga kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk ma délelőtt. Kiváló prezentációkat hallhatunk. Mostanáig biztos vagyok benne, hogy a, abban, hogy a harmadik prezentáció is nagyon érdekes lesz. Szeretem volna én is hozzájárulni ehhez a vitához. Az elhangzott véleményt mindannyiunknak osztanunk kell egymással. Néhány kérdés, illetve megjegyzés. A robotika és mesterséges intelligencia témájában, ami létfontosságú, én egyetértek a felszólalóval, szükség van egy ügynökségre, lehet, hogy néhány országnak ezzel problémája lenne, de a kohézió szellemében ez ügynökség segíthetne a tagállamok közötti eltérés leküzdésében. Az az elképzelés, hogy legyen egy hatásvizsgálati mechanizmusunk, egyetértek azzal, amit az adatvédelemre vonatkozóan elmondott, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek hatásvizsgálataink, olyan értelemben, hogy megnézzük, hogy mindez a munkavilágára nézve mit jelent majd. Hiszen forradalmat szeretnénk. teljesen kell eljárnunk, ehhez viszont tudnunk kell, hogy az egyes fejlesztéseknek milyen hatása van, milyen eredményeket hoznak. Az átláthatóság is fontos a robotika és mesterséges intelligencia esetében el kell érnünk azt is, hogy a nagy nyilvánosság bízzon ebben. Ez csak az átláthatósággal érhető el, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kokricsek úr. Köszönöm szépen. Lenne néhány apró megjegyzésem. A robotika alapszabálya az kell, hogy legyen, hogy a robot nem tehet kárt az emberben. A robot tehát nem lehet káros hatással, nem árthat az embernek ami pedig a robotok által elkövetett eh, hibákat illeti. Ez az az alapvető probléma, amit meg kell oldanunk, mert egyre több eh, robotot vetünk be, de nincs megfelelően szabályozva. Mi történik akkor, ha a robot egy hibát eh, véd, ki a felelős ezért? Harmadsorban, igen, a robotikát támogatnunk kell, de hogy egy ügynökség keretében én inkább egy hatásvizsgáló mechanizmust támogatnék. Európa szerte hasznosíthatnánk, használhatnánk ezt, a nemzeti intézmény, tagállami intézmények használnák ezt. A, a gond az ügynökséggel az, hogy valahol lenne a székhelye, vagy itt Brüsszelben, vagy valahol máshol. Nem biztos, hogy úgy meg lehetne oldani a problémákat. Köszönöm szépen! Patricia, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok gratulációt érdemelnek a fiatalok. Két évente tartják meg ezt a rendezvényt, és mindig rengeteg friss ötletet kapunk tőlük, őszintén szólva köszönet illeti őket. Francescának azt mondanám ezzel a témával kapcsolatban, hogy nagyon érdekesek ezek a javaslatok. A kockázat értékelési mechanizmus nagyon fontos, a Zorinyó úr is említette, ugye az etikai aspektusokra gondolnunk kell. Ez egy abszolút követelmény. Európai megközelítésre van szükség a mesterséges intelligenciához és a robotikához. A kerekasztalt kell összehívni, és meglátjuk, hogy egész más, hogy gondolkodnak mondjuk a szingapúriak, mint az olasz fiatalok erről nagyon fontos jogi és filozófiai aspektusa is van az új technológiáknak. Ami a jogi vonatkozásokat illeti, ugye felvetődik a kérdés, hogy a robotoknak van-e, lehet-e jogi személyisége, jogi felelőssége. Én egy megjegyzést tennék még. Egy kicsi ellenzem azt, hogy mindig ügynökségeket hozzunk létre, amikor felvetődik egy-egy új téma megint a bürokráciát terjesztenénk ezzel. Miért nem használjuk inkább ki a bizottság szakértelmét arra, hogy hálózatokat hozzunk létre a már meglévő entitások között, vagy a meglévő ügynökségeknek a működési területét kellene inkább bővíteni. Köszönöm szépen, és most pedig Tamburánó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mind a két fiatalnak válaszolnék egyszerre. A biotechnológia és a digitális technológia egyaránt nagyon fontos fejleményeket jelentenek a jövőre nézve és találkozhatnak is biológiai algoritmusok formájában több helyen is foglalkoznak ezzel. Itt az Európai Parlamentben talán többet kellene a napirenden szerepeltetni ezt a kérdést. Milyen irányban akarunk haladni? Biofilozófiára, biopolitikára van szükség, a technika, a tudomány elképesztő eredményekkel áll elő, de nem a tudománynak, hanem a filozófiának és a politikának kell eldöntenie, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem tehetünk meg, melyik az az irány, amerre nem mozdulhatunk el. Tehát a humántudományok, az etika fontos, hogy ne vakon kövessük a korlátlan és szabályozatlan technológiai vívmányokat. Láthattuk, hogy Kínában milyen hullámokat kavart a genetikai kísérletezés, de hát nyilvánvaló, hogy nagyon nagy profit van ebben, és mások megpróbálnak megelőzni bennünket a világban. Fontos a növények, állatok, emberek genetikai örökségével foglalkozni a mesterséges intelligencia sem pusztán technikai probléma. A technológia halad előre rendületlenül. A biopolitika, az etika kérdései azok, amiket nehéz megválaszolni. Filozófiai alapon kell hozzáállni nem technikai szempontok, hanem az emberiség szempontjai alapján. Köszönöm. Köszönöm Virkunen asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az összes fiatal kutatónak, aki itt van most velünk, és ismerteti az elképzeléseit. Nagyon hasznos ez, hiszen kutatási szakbizottság vagyunk, és szeretnénk tudni, hogy mit gondolnak a fiatal kutatók arról, hogy mit kellene tenni európai szinten. Robotikáról, mesterséges intelligenciáról hallhattunk most az elmúlt években. Nagyon népszerű téma volt ez itt a bizottságban, a parlamentben, parlamentben és európai szinten is. Tudjuk, hogy az egyik nagy kihívás számunkra digitalizáció, robotizáció, automatizáció terén az, hogy a piac nagyon fragmentált, különböző a szabályozás a különböző tagállamokban, és az elmúlt évek során 30 különböző jogszabály állt elő az Európai Bizottság, egységes digitális piacot akarunk építeni fontosak ezek a kezdeményezések. Ugyanakkor új kihívások állnak előttünk, a robotika, a mesterséges intelligencia ilyen kihívásokat jelentenek, nagyon gyorsan átalakítják a munkaerőpiacot, láthatjuk globálisan, hogy az USA-ban, Kínában három-négyszer Eh, annyit költenek, eh, fektetnek be ezen a területen, mint Európában. Sokkal több pénzt kellene szánni a kutatásra, az innovációra ezen a területen. Ahogy Francesca is említette, az Európai Bizottság tavaly létrehozott egy magas szintű tanácsadói csoportot, hogy koordinálja az európai szintű eh, történéseket, perspektívákat, Láthatjuk, hogy Európában kicsit mások az értékeink, mint a versenytársaknál. Az etikai vonatkozások, a robotika és a mesterséges intelligencia terén minket ö, jobban ö, foglalkoztatnak. Az új ügynökség létrehozásával kapcsolatban kicsit kritikusak vagyunk minnyáján, mert gyakran hangzik el, hogy újabb és újabb ügynökségekre van szükség, csak hogyha nincs elég pénze és jogkör az ügynökségnek, akkor nem sok értelme van de abban igaza van, hogy koordinálni kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnézést, kedves kollégák, nincs annyi időnk, hogy uh, széleskörű vitát tudjunk tartani, bármilyen izgalmas is ez a kérdés. Francesca, visszaadom a szót a válaszra. Köszönöm, elnök úr és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani hogy ilyen érdekes észrevételeket tettek, kérdéseket tettek fel. Két percben nagyon nehéz lesz válaszolnom, de igyekszem majd. Mm, megpróbálom együtt tekinteni az összes észrevételt. Véleményem szerint a kiindulási pont pontosan az, amit itt sokan mondtak, hogy Európának európai megközelítést kell alkalmazni a mesterséges intelligencia terén, és az Európai Bizottság tavaly közzétett kommunikációja ilyen. Két elvet kell követnünk, az első hogy ne a technikailag megvalósítható dolgokat valósítsuk meg, hanem nézzük meg, hogy hogyan kellene szerintünk a technológiáknak a társadalmunk értékeit szolgálni, és a mi hasznunkra működni. A másik dolog, pedig, hogy az etikai szempontokat széles körűen figyelembe kell venni a robotika, a mesterséges intelligencia, a etikai szempontjai alapvető fontosságúak. A másik dolog pedig, hogy jó szabályozásra van szükség. Éppen ezért utaltam többször is arra, hogy jó lenne talán egy ügynökséget felállítani, mert akkor együttműködő módon lehetne irányítani ezt a területet, Szerintem jobban tudná ezeket a kérdéseket intézni egy olyan testület, aminek kifejezetten tanácsadó jogosítványai vannak. Azzal zárnám, hogy az ügynökség a gondolata nem feltétlenül jelenti azt, hogy európai szintűnek kellene lennie. Talán az lenne az ideális, hogyha egy hálózat részét képezni, amiben nemzeti testületek vannak, és akkor a kutatók és az ezzel foglalkozó vállalkozások ezt hivatkozásként használhatnák, referenciaként, tehát közelíteni lehetne a normákat. Az utolsó dolog pedig, amit mondani szeretnék, az, hogy meg kell találni, ki a felelős a mesterséges intelligencia termékeiért, Pillanatnyilag a mesterséges intelligencia, illetve a robotika termékei nem vállalhatnak felelősséget a tetteikért, programok, gépek, tehát nem jogi személyiségek, mindig meg kell nézni, hogy eh, milyen ember áll a gép mögött, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő etikai elvek alapján fejleszék ki ezeket az applikációkat, és meghozzuk a szabályokat, az előzetesen betartandó normákra, illetve ex post a bekövetkezett incidensek kezelésére. Köszönöm szépen a többlet időt. Elnök, köszönöm szépen Francesca az összes észrevételét, az ügynökség ötletét, nagyon sok ügynökség működik az Európai Unióban, és eh, egy olyan ügynökség, amit ön javasol, biztos, hogy nagyon hasznos lenne, az ITRE szakbizottság biztos, hogy így gondolja legalábbis. A végül, de nem utolsó sorban Frauke Gehraunak eh, adom meg a szót, aki német, Berlintől délre egy kisvárosban nőtt fel, a gimnázium után egy év önkéntes szolgálatot vállalt a Balti-tenger kutató Rostoki intézetben, ezt követően pedig a tudomány területéről a mérnöki területre lépett át, a bio genikai eh, erőforrás, technológiák területén szerzett diplomát. A technológiai nézőpontot a környezetvédelmi szempontokkal eh, kívánja összehangolni, és a természet fiatal barátai német civil szervezetnek évek óta tagja. Ez azt jelenti, hogy az általános iskola óta, igaz? Öné a szó. First of all, I want to say that... Először is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem, hogy itt lehetek, és hogy azt az érzést keltik bennem, hogy Európa nagyon közel áll hozzám. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy meghallgatnak. Azt javaslom az EU-nak, hogy vezess Dolgozom ki egy megoldást arra, hogy az elektronikus eszközöket modulárisan állítsák össze. Ez például a display, a kijelző modulra is igaz. Az ilyen fenntarthatóság egy határ, szekciókon, ágazaton átnyúló feladat, és eh, az életstílus eh, részét kell, hogy képezze. Amennyiben technikai lehetőség van, a politikusoknak gyorsan kell a hatékonyságon növelni azt látom, hogy nagyon sokan a telefonjukon a képernyőt már összetörve is használja, hiszen nem tudják saját maguk megjavítani a telefonjukat. És ezért inkább eldobunk valamit, mint megjavítanánk. A moduláris dizájnnal viszont egy, például egy összetört fényképezőgépet ki lehetne cserélni, anélkül, hogy az egész telefont el kellene dobni, és így hatékonyabb lesz a telefon többi része és a hardware frissítése is ö, lehetőség nyílik így, nem kell új telefont venni. Azt gondolom, hogy ezen szabályozást minden okostelefonra és egyéb eszközökre, elektronikus olvasóra, televízióra is ki kellene terjeszteni. Meg kell határozni ebben a szabályozásban a minimum standardokat arra, hogy mit kell javíthatóvá tenni, kicserélhetővé tenni. Legyen ez a kijelző, a telep, a fényképezőgép, a memória, vagy más részek, és ezekre kellene a minimum szintet meghatározni. A modulok és az ehhez szükséges eszközök interneten kell, hogy hozzáférhetőek legyenek. Személyes tapasztalatom, hogyha van rá lehetőség, akkor inkább fenntartható dolgokat vásárolnak az emberek. A hulladékkezelés nagyon fontos, ezt láthatjuk az AI jelentésből is. Talán ez az ok annak, hogy az én gondolatom volt az egyik legnépszerűbb az AI 2018 gondolataiból. A technikai tanulmányomból azt láttam, hogy a mérnöki munka egyik nagy motivációja az, hogy az erőforrásokat hatékonyabban használjuk fel. A fenntarthatóság kérdése nagyon fontos a kutatók és a mérnökök számára. De gyakran, hogyha technikai lehetőség van valamire, a gaz- közgazdászok azok, akik, vagy a gazdasági szereplők, akik ezt blokkolják. És csak nagyon kevés változásra van lehetőség politikai fellépés nélkül. 2017-ben két kis európai vállalattal találkoztam, és a moduláris dizájnról beszéltem a smartfonok területén. Azt gondolom, hogy nagyobb szinten is van erre lehetőség, de egyelőre a fenntarthatóság a nagy gyártók számára nem aktuális kérdés. Hogyha megnézzük a technikai lehetőségeket, akkor inkább a már rendelkezésre álló boltban meglévő eszközöket vásárolják az embereket, akkor is, hogyha fenntarthatóbb megoldás is lenne lehetőség. A piac tehát nem megfelelően működik. A parlament feladata, hogy a piacon változtasson és az elektronikus gyártás folyamatain változtasson. A második javaslatom az az, hogy kezdő tőkét nyújtsunk olyan projektekre, ahol a technológia a környezetbarát és fenntartható vállalkozást támogatja, és az aktivizmust ezen a területen a fenntartható világ kilakításához és a klímaválság megoldás, megoldására minden kutató azt mondja, hogy lassan kiszaladunk az időből, de még nagy változások nem voltak. Ahelyett, hogy a nagyvállalatoknak adnánk nagy támogatást, hatékonyabb lehetne, hogyha kisebb összegeket több embernek adnánk azért, hogy ők maguk kísérletezzenek a környezetbarát kultúra kialakításával. Ezért az eszközök a gyakorlati tudás és a know-how demokratizációja jobb megoldás lenne, és az EU-nak az ilyen fenntarthatóbb megoldásokat kell támogatnia. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a kutatást, ipart és a felsőoktatást kell össze, hogy, hogy összehozza. Ugyanez op- igaz a német vállalkozási programra is, amelynek a neve az Exist, és azt gondolom, hogy a fiatalok munkanélküliségét csak ezen programokkal nem lehet megoldani. A kérdés az, hogy hogyan lehet mindenki számára gyorsan az EU-ban rendelkezésre állítani a környezetbarát termékeket. Másodszorban pedig hogyan tudja az EU bátorítani a lehető legtöbb embert arra, hogy a ö, projekteket és a vállalatokat a saját ötleteikkel gazdagítsák. Azt gondolom, hogy minden országban már nagyon sok infrastruktúra létezik, de ezt gyakran csak a vállalatok és a kutatóintézetek használják fel az EU-nak kellene egy programot létrehozni a helyi közösségek szintjén. Ezen programban workshopokat kellene támogatni, megtanítani az embereket, hogy hogyan használjanak gépeket, vagy hogyan írjanak kódot, és hogyan lehet a termékek fenntartható aspektusait figyelembe venni a gyártásuk során. Így lehetne motiválni az embereket arra, hogy valamit tegyenek. A megfelelő reklámozás így jó táptalajra kerülne. A legnagyobb hatással lévő gondolatok támogatása, az aktivizmus és a kisvállalatok támogatása azt gondolom, hogy az első szakasz. A Boylan például nem azért indította el az Ocean Cleanupot, mert nagy vállalatot akart létrehozni, hanem azért, mert lépni akart. Minden kezdeményezés nem lehet ennyire szerencsés, és nem terjedhet el ennyire, de hogyha valaki nagyon motivált, akkor nagy esély van arra, hogy a legjobb es- lehet, megoldást megtalálja. Azt gondolom, hogy ha kell legyen mondjuk 1000 euró, az egy egyszerű megoldás. Az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait is figyelembe kell venni, és a pénzügyi tervben meg kell mondani, hogy mire használják fel ezt a támogatást. Például egy videót a speciális anyagok támogatására elkezdhetjük. És így a helyi közösségből származna a támogatás és a megfelelő szakértelem. Ezért tehát helyi szinten nyitott workshopokat kellene létrehozni, ott megtanítani a felhasználókat és az érdeklődőket a, ezzel kapcsolatos tudásanyagra. Elnök, valóban kiváló javaslatok ezek. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok Európai Uniós programban ezeket jól fel lehetne használni. Tisztelt kollégák, ki szeretne hozzászólni? Korlicek képviselő. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen kisasszony, 23 éves kisasszonynyal találkozhassak itt. Ön melyik környezetvédelmi szervezetben vesz részt? Nagyon jók a kapcsolataim ezzel a szervezettel. Nos, talán jobb, hogyha mégiscsak az anyanyelvelő váltok. Három észrevételem lenne. Elsőként a moduláris design több területen már az EU-s irányelvekben is megjelenik. Ebben, ezekben kimondjuk, hogy az előállítandó termékeket úgy kell létrehozni, hogy azokat komponenseire lehessen szétbontani, hogy az adott elemeket utána újra lehessen hasznosítani. Ön ugyanazt mondja ki, mint amit már bizonyos EU joganyagban olvashatunk, valóban nagyon fontos. Vannak ö, ö, tároló ö, vagy telep modulok, és nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen megközelítést támogassuk, ez így rendben van. A második, a startupok kérdése. Ön azt mondta, hogy nehéz bizonyos tevékenységeket megerősíteni. Nem tudom, hogy más tagállamokban mi a helyzet, nálunk Csehországban vannak úgynevezett inkubátorok, fiatal vagy éppen beinduló vállalkozások részére. Ezek szolgáltatásokat nyújt, kaphatnak ezen inkubátorházakban, így például a könyveléssel vagy más területen kapnak segítséget egy bizonyos ideig. És vagy jól működik ez a vállalkozás, vagy, és akkor kirepülnek ebből a fészekből, az inkubátorházból, vagy nem működik ez a kezdeményezés, és akkor pehük volt. De ez így létezik. Azon fiatalok, akik a technikával akarnak foglalkozni, fontos, hogy az iskolában megkapják ezt a kérdést. fontos, hogy például virtuálisan is lehessen képezni embereket. Vannak Erasmus projektjeink, ahol vállalkozói készségeket tudnak elsajátítani. Mindkét javaslat nagyon jó, ezeket mindig támogatom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tamburánok képviselő. Confesso, mi sono un po' commosso kicsi meghatott, hogy ilyen fiatalok és ilyen jó ötletekkel állnak elő az elektronikai termékek szabályozását valóban meg kell változtatni nagyon nehéz javítatni bizonyos készülékeket, a ö, rossz, ö, meghibásodott alkatrészt nem mindig hajlandóak kicserélni. Biztos, hogy erőteljes ellenállás érvényesül a vállalatok, a gyártók részéről a Parlament gyakran ambíciózus javaslatokkal áll elő a fenntarthatóság irányában, de az ipar nagyon gyakran ezeket az újító gondolatokat blokkolja ami a mikrofinanszírozás ötletét illeti, ez egy kicsit több lehetőséget adna a kreatív személyeknek, 1000 euró talán túl kevés. A nagy digitális átalakulás korában fontos lenne a pedagógia megváltoztatása is. Olaszországban például teljesen hiányzik a digitális oktatás, pedig a digitális terület az egész életét meg fogja határozni azoknak, akik ma gyerekek vagy kamaszok. A Montessori módszer megújításával fel lehetne készíteni a gyerekeket, fiatalokat a digitális világra így jobban eligazodnának az emberek a különböző eszközök kapcsolódásában, a robotikában, a mesterséges intelligenciában. Köszönöm. López Bermeo. López képviselő, köszönöm szépen. Köszönjük ezt a hozzászólást. Az ön javaslata a modulok kicserélhetőségével kapcsolatban nagyon komoly szerepet játszhatna egy olyan cél elérésében, amely, amelyet mi is kitűztünk. A körforgásos gazdaságról beszélek. Újrafelhasználás, hulladékcsökkentés, recycling. Pontosan ebbe az irányba mutatna ez a javaslat, ezért ez megfelelne a már általunk meghatározott céloknak, és ezt több kolléga már elmondta. A parlament ezen területeken általában progresszívebb, mint a tanács, vagy néha a bizottság, és egyetértek, hogy az eszközök, amelyeket ilyen projektekre felhasználunk, vagy szánunk, fontos, hogy a teljes lakosság számára hasznosak legyenek, és ezáltal minnyáján hozzájárulunk ahhoz, hogy jobb világot építsünk. A környezeti hatások felmérése, a fenntarthatóság kérdései alapvetően arról döntenek, hogy mennyire kap egy adott kezdeményezés finanszírozást. Nagyon nagy szükség van az ilyen jellegű kezdeményezésekre Európában. Elnök, köszönöm szépen. Más nem kért szót, akkor hadd mondjam még el, hogy még valaki? Nem. Kedves Frauke, hadd mondjam el, hogy a szakbizottságunk illetékes az iparügyekért, a kutatásért, az energetikáért, a digitális menetrendért, a vállalkozásokért, a kis és közepes vállalatokért, űrpolitikáért, mindenért itt a szakbizottságban. A Horizon 2020 egy 8 milliárd eurós összeget képvisel, elég sok pénzről van tehát itt szó, és más programok is, a COSME, a kis és középvállalatokkal kapcsolatban, a startupokkal kapcsolatban, és van egy új program, a Digitális Európa program, a digitális készségekkel kapcsolatban. Természetesen lehetséges egy ilyen programot is javasolni, mint amiről ön beszélt, a kísérleti projektek ernyője alatt. A bizottság ezt jó lenne, hogyha figyelembe venni, és a mi szakbizottsági titkárságunk is, hiszen ezen két projekt rendkívül érdekes. De az ön perspektívájából a legjobb megoldás az lenne, hogyha az Európai Kutatási Tanácson belül ez a Horizont 2020-as programunk részét képezi, vagy a következő, a, a Horizont 2020 ez a 8-as keretprogramhoz tartozik, a Horizont Európa pedig a 9-es keretprogramhoz tartozik, és az Európai Kutatási Tanács nagyon sok pénzzel támogatja a fiatal kutatókat, a fiatal kutatók egyéni kezdeményezéseit. Tehát kérem, ellenérez, ellenőrizzék, biztos, hogy az interneten könnyen megtalálja a Horizont 2020-on, vagy a Horizont Európán belül a jövőben ezt megtalálják. Nagyon fontos, hogy ne veszítsünk ne veszítsük el az önök gondolatait általában vive. Akkor, ha megkérnem, akkor az utolsó észrevételeit mondja most el nekem. Köszönöm szépen. A lényeg az, hogy nem csak a kutatóknak kell fenntartható dolgokat feltalálniuk, hiszen ezt lehet, hogy az iskolások is meg tudják tenni nem mindent kell az iskolában megtanítani. Általában az van, hogy amit az iskolában tanítanak, az az iskolások számára unalmas. De az olyan helyeken, ahol van 3D nyomtató, megfelelő gépezet, és motivált személyek, akik tanítani tudnak, ott lehet tanulni. Ott motivált az ember. Valaki azt mondta, hogy a moduláris tervezés, design már megjelenik néhány uniós jogszabályban, de én nem tudom kicserélni a telefonom akkumulátorát, talán a vállalatokat kellene ebbe az irányba ösztönözni, vagy rájuk nyomást gyakorolni, hogy ez valóra váljon. Azt mondták, hogy a körkörös gazdaságon szeretnének javítani. Hangsúlyoznám, hogy szükség lenne egy listára. Azért, hogy elkerüljük azt, ami nem megfelelő. Hogy megfelelő módon szelektáljuk a hullatékot, hogy ne dobjuk ki a dolgokat, a tárgyakat. Csak az utolsó eszköz legyen a különböző tárgyak eldobása nem mondom, hogy mindent újrahasznosítani kellene, például csípek újrahasznosítása, energia ráfordításos, éppen ezért ez nem biztos, hogy lehetséges, de azért amit csak tudunk, újrahasznosíthatunk. Köszönöm a megjegyzéseket. Kedves barátok, mindannyiunk számára nagyszerű lehetőség ez. Állandóan internetezünk, és olyan dolgokat teszünk, amiről éppen most beszélünk. De most akkor nézzük csak az etikai kérdések, amit a különböző problémák az a mesterséges intelligenciával, a teremtés és a gazdaságunk jövője, és az a technológia jövője az, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy a bolygónak ártunk, ezek a témák mind-mind a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a tavalyi Európai Ifjúsági Rendezvényt képviselve. Biztos vagyok abban, hogy folytatni fogják munkájukat. Köszönöm szépen, és minden jót a jövőre! Okay. Shake. Go to the next point. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Tizedik napi rendi pont. Az ITRE missziója, Prága IGS a ügynökségnél szeptember 19-21-e között. Három személyes volt ez a delegáció, Massimiliano Salini volt ennek a vezetője. A GSA munkájáról szeretünk volna informálódni, különös tekintettel a jelenleg zajló jogalkotási munkára, ami az űrprogrammal és Horizon Europe-val kapcsolatos. Massimiliano, tessék! Grazie. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogom elmondani. A delegáció végig azzal foglalkozott, hogy elmélyítse az ismereteket, ilyen hangulatban zajlott a látogatás a tárgyalások előtt, tehát tájékozódni akartunk, hogy milyen kompromisszum jöhet létre majd itt a parlamentben. És ennek köszönhetően sikerült erősíteni a tárgyalási pozícióinkat. Így most már nagyon erőteljes mandátummal tudok én a oldalú egyeztetésen részt venni. Két napot dolgoztunk végig. Az első napon az ügynökség tevékenységét mutatták be operatív szempontból is, tehát a Galileo és az EGNOS programokat bemutatták, illetve konkrétan az ipari vonatkozásokat a műholdas hely meghatározó rendszerekkel kapcsolatban az igazgató munkatársai a parlamenti képviselőket tájékoztatták minden olyan témában, amiben döntenie kell az ITRE szakbizottságnak azzal kapcsolatban, hogy a GNSS milyen szabályokat, határozatokat hozhat, nagyon sok szó volt a biztonságról, munkabiztonságról is, meg arról is, hogy a Galileo és az EGNOS programok hogyan tudnak biztonságosan működni, Security Accreditation Board működéséről beszéltek, hogy ez hogyan zajlik, és milyen hatással van az általunk hozandó döntésekre vonatkozóan, mondjuk a Galileivel kapcsolatban. A második napon eszmecserét tartottunk, és meghallgattunk embereket, találkoztunk vállalkozókkal, a Galileo és az EGNOS felhasználásával kapcsolatban. Ez nagyon érdekes volt, nagyon gondolatébresztő, és aztán az MFF lehetőségeit tekintettük át, hogy milyen szinergiákra van lehetőség az űrkutatási program, a Horizon Europe és az Invest EU kapcsolódásában. Tehát ez a két nap nagyon értékes, nagyon hasznos volt, nagyon sűrű, nagyon operatív, nagyon tanulságos, és így sokkal könnyebb lesz majd a tárgyalásokat lebonyolítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Len Lenne egy kérdésem. Evzsen Tozsanovszki szeretne erről valamit mondani, hiszen ő is jelen volt ezen a misszión. Igen, köszönöm szépen. Részvevőként fogok beszélni, de nem ismétlem el azt, amit Szalini kolléga elmondott, azzal százszerzelékig egyet tudok érteni. Igen, jó időben zajlott le ez a misszió. Egy sor információt kaptunk jogalkotásról, arról, hogy hogyan készítik elő, mindenről, amivel jelenleg foglalkozunk. Már másodszor vettem részt egy ilyen misszión, az előzőnek már néhány éve, de most a legnagyobb meglepetés a számomra az volt, hogy mennyit fejlődött ez idő alatt a GSA. Nagy lépés volt ez. Ha összehasonlítjuk az első műhold idejével, és megnézzük, hogy hogy néztek ki akkor, amikor létrehozták az ügynökséget. Tehát nagyon sok minden történt azóta, a végrehajtás szakaszában vagyunk, új projektjeink is vannak, működnek, kapcsolódnak más projektekhez, amelyek illetképesek és jól működnek. Szelini kollégával egyetértek. Bebizonyosodott ugyanis, hogy mennyire fontos az ügynökség bizonyos kérdéseit megoldani, például a kiválasztási eljárás problémáit annak érdekében, hogy ne következzenek be zavaros helyzetek. Jó, hogy tisztáztuk ezeket a dolgokat. Megegyeztünk abban is, hogy majd beszélni fogunk, ha a GSA újabb és újabb feladatokat kap, konzultálunk. Fontos a személyzeti állományt is növelni, és technológián is erősíteni. A GSA nagyon jó védelmet biztosít az adatok ra nézve a kiberbiztonság miatt fontos, hogy jól védik az adatokat, jó ez a megközelítés. Meg kell néznünk, hogy milyen megközelítést alkalmaznak ők. Fontosnak tartom a munkájukat, nagyon hasznos volt ez számunkra a jelenlegi jogalkotási munka előkészítése szempontjából. A GSA egy olyan ügynökség, amelynek sikerült ellátni a feladatait, most következik a második lépés, támogatni kell a további tevékenységeket. Ez a, ugyanis az egyik legdrágább uniós projekt valaha. Már most is nagyon sikeres, nagyon érdekes, gazdasági szempontból is. És a további fejlődés majd a további lépésektől függ. Szalini kolléga foglalkozik ezzel. Mindenesetre jó missziónk volt, nagyon jó volt ez a látogatás, nagyon jó információkat kaptunk. Igen, egyetért mindenki azzal, ugye, hogy sikeres ez a misszió. Kohicsek úr szeretne még valamit mondani? Eh, Igen, nagyon örültem annak, hogy kollégáim ellátogattak a GSA ügynökséghez. Az elejétől fogva támogatom az ügynökséget. Azok közé tartoztam már az elején is, akik azt mondták, hogy a székhely legyen Prágában. Azt is hallottam, hogy eh, a személyzeti állományon is növelni kellene. Örömmel hallom ezt. Egyetértünk, jó irányba megy ez az ügynökség. Köszönöm, kollégák. Köszönöm szépen. Szaléni úr is szeretne mondani valamit? A kollégák észrevételével egyetértek, ebben az irányban haladunk az kutatási csomag legkényesebb része az ügynökség és az Európai Bizottság kapcsolatrendszere. Az ügynökség és az e a közötti kapcsolat pedig a másik. Erről tovább kell majd vitatkoznunk, de úgy gondolom, hogy a, az első egyeztetés nagyon jól sikerült, mind a három intézmény ugyanazon a térfélen játszik, és a tanácsnak a mandátumáról azért tudni kell, hogy az elég gyenge, nagyon sok még a homályos rész. Februárban bízunk benne, hogy ezeket sikerült tisztázni, és hát ugye az MFF számait is. Mm, köszönöm szépen Szalini úrnak, a delegáció vezetőnek a beszámolót. Tosanovszki kollégának is köszönöm az elmondottakat. Két óra múlva találkozunk a román elnökség fogja ismertetni programját. Két találkozónk van a román miniszterekkel, és utána ha meghallgatjuk azt, hogy milyen eredményeket értünk el az közé tárgyalásokkal kapcsolatban. Fél háromkor találkozunk. Köszönöm.